Ja, wir, wir freuen uns, den Berichterstatter des Konstitutionellen Ausschusses, Herrn Verhofstadt, äh, bei uns zu haben. Unser Berichterstatter ist Petri Savama. Äh, Herr Kollege Verhofstadt, wir haben als Haus Petri Savama lesz az előadónk. Verhofstadt úr, a Lisszaboni szerződés kapcsán sok probléma felmerült. Ön ennek szakértője, hogy ennek a szakértője, hogy milyen joghézagok vannak, és hogyan lehetne ezeket kijavítani. Milyen parlamenti kötelezettségünk van. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés is az eredeti római szerződésre alapul, és történelmileg már minden idők óta úgy van, hogy a bizottság költségvetésében jelenik meg sok minden, ami, aminek a mentesítése számunkra ezért gondot okoz. De hát ezzel a realitással számolnunk kell. Még hogyan adjuk meg mi a bizottságnak a mentesítést, amikor érintett ő is, meg mi is. Tehát ez egy dilemma, a tanács elismeri, nem ismeri el a mi ö, mentesítési jogosultságunkat, és ez egy megoldatlan dilemma, más eltérők a vélemények az intézmények között, ezt ö, alkotmányosan rendezni kellene, és a gyakorlathoz hozzá kéne igazítani a jogi szöveget, aminek végül is az értelmezése már régóta egyértelmű, csak maga a megfogalmazás nem. Az itt a kérdés most, hogy a parlament ebben milyen szerepet játszhat, milyen esetleg meghallgatási jogunk van, mit érhetünk el, és mit tehetünk, hogyha mondjuk esetleg vissza akarunk utasítani egy jelöltet, akkor annak mi az eljárása. Örülök, hogy önnel most ezeket a problémákat megbeszélhetjük, és még Ferhofszat úr előtt megadom az előadónak a szót, hogy a maga szempontjából bevezesse a problémát. Köszönöm, elnök asszony. Elmondta ön végül is a három gondolatot, amelyet én is mondtam volna, és fontosnak tartok, és szükségesnek. Ezt a három dilemmát meg kell oldani a következő években. Hogy a mentesítés kötelező feladata után nincsen következmény. Tehát gyakorlatilag nincs értelme annak, hogy csináljuk ezt. Tehát kötelező mentesítést kell előírni, nem csak elvégezhetőt. Tudom, hogy ez önnek is nagyon fontos, hiszen a átláthatóság kötelező mentesítés nélkül nincs, és ez az egész Európai Unió átláthatóságának az egyik kulcsfontosságú kérdése. Nem teljes a kép a kötelező mentesítés nélkül, nem teljes a demokratikus ellenőrzés struktúrája, és a polgárok ezt érzékelik is, és ezt nem fogják elfogadni most már, hogy nincs gyakorlatilag hatása a mentesítésnek semmire. Ugyanakkor a gyakorlatban ugye elvégezzük mi a mentesítést, csak éppen a tanácsnál ezt aztán senki nem veszi figyelembe. És ez így nevetséges. Pláne, ha el akarjuk magyarázni egy adófizetőnek, hogy hogy az európai szerződéseket az európai intézmények egymással ellentetes, ellentétes módon értelmezik. A számvevőszék nek kulcs szerepe lehet ennek a kártyavárnak a ledöntésében, ugyanis magát a számvevőszéket is meg akarják gyengíteni, és ez aztán végképp katasztrófa lenne. Tehát végtelenül fontos és sürgős dolog, hogy a tagállamoktól megvédjük a számvevőszéket. A számvevő széket nem lehet az ügynökségek szintjére lefokozni, mert akkor nem lenne kötelező tétel sem felénk a számbevőszéktől, tehát értelmét veszteni a mi munkánk is. Tehát ezt nem fogadhatjuk el. És végül pedig, most nem akarom az összes pontot felsorolni, végtelen lehetne sorolni a problémákat, de még kiemelném ezek közül, ahogy elnök asszony is éppen kiemelte, a számbevőszék tagjainak megválasztási procedúráját. Nemrégiben ugye volt egy horvát jelöltünk, aki nem nagyon győzött meg minket arról, hogy kompetens lenne ezen a poszton, és a mi bizottságunk nem is ajánlotta őt, de a tanács erre nagy ívben tett, erre a negatív ajánlásra. Tehát most is példáját láttuk annak, hogy az egész eljárás hitelessége hát enyhén szóval csorbát szenved. Ezek a fő szálkák a szemünkben, amelyeket ki kéne húzni, és ma érdemben megvitatni. Köszönöm szépen. Hát akkor halljuk Verhofstadt urat. Köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgatnak. Remélem, hogy képes leszek egy kicsit áttekinteni a problémakört, és azt, hogy hogyan próbáljuk felépíteni ezt a jelentést, amelynek a végső elkészülési határideje az idejé vége. Ugye a jelentésem címe a szerződéseken túl, és ez egy nagyon átfogó kérdés. Ugye két jelentést írunk, ez a második jelentés. Amit önök eddig felvetettek, azokat a gondolatokat és a levelek, levelükben leírtakat én osztom. A jelenlegi gyakorlatot integrálni kellene az új szerződésbe, és a számvevőszékről is beszélni kell, de nem csak róluk, hanem a jelentés a bizottságról is szólni kíván, és a bizottság és számvevőszék kapcsolatáról. Mert az 50-es években kialakult gyakorlatot követjük még mindig, vagyis hogy minden ország jelölhet egy jelöltet a számvevőszéki posztra, és ez most már nyilvánvalóvá vált, hogy ez a végtelenségig így nem mehet. Minél több a tagállam, annál több számvevőnk és biztosunk van. Ez a számvevőszéknél is gondot okoz, de a bizottsági kollégiumban aztán pláne, tehát már kényszerülten keresik a portfóliót a 27. biztosnak, és kitalált, és nem sok politikai erőt jelentő portfóliókat adnak nekik. Tehát, ha ez így megy tovább, akkor tulajdonképpen ez a Lisszaboni szerződés kudarca is. Ezért kezdtünk ennek a jelentésnek a megírásába. Nem azt akarjuk, hogy egy nyílt revíziója legyen a szerződéseknek, nagy konvent üljön össze, ahol mindent újra kell és lehet tárgyalni. Mi négy konkrét célzott problémás területet szeretnénk megoldani. Az első nyilvánvalóan a bit rebate visszatérítés ügye, hogy ezzel mit csináljunk, illetve általában az opt-outok ügye, hogy meddig lehet valaki az Európai Unió tagja, hány opt-out után is kell még tagnak tekintenünk egy országot. Nagyon sokféle unió létezhet, sőt történelmileg is sokféle unió létezett mert van az euró, a Schengen övezet, a szabványügyi hivatalos csatlakozottak, most újabban a fiskális kompakt kapcsán, ugye szoros és kevésbé szoros együttműködések, és kivételek, és egyebek, tehát áttekinthetetlen, hogy hány ország milyen témában működik együtt. Ezt kéne kicsit tisztába tenni. Lehet, hogy felmerül a teljes tagság és a társultagság fogalmának kérdése is. Már 53-ban is felmerült ez a gondolat, amikor Enifor Brantano és Paul Henri Stark már az első alkotmányozó folyamat során megfontolták. A hat akkori tagállam tulajdonképpen meg is szavazta volna a társultagság intézményét, de aztán a francia nemzetgyűlés leszavazta a gondolatot. Lehet, hogy újra el kell gondolkodni ezen. Uh, the growing complexity. Ebben az egyre bonyolultabb rendszerben, az együttműködések mirjágyában lehet, hogy egyszerűbb struktúrákat lehetne teremteni, ha lenne kétféle tagság. Mert minden egyes tanácsi döntéskor optautok, kivételek fogalmazódnak meg egyre gyakrabban. A jelentés második fő kérdése a gazdasági irányítás kérdése, hogy mettől meddig terjedhet ez az eurozónán belül és kívül, és Ugye tudjuk, hogy számos szerződésen kívüli megegyezés született, ezeket hogyan lehetne beemelni a szerződésekbe, vagy kell-e őket egyáltalán beemelni. Számos gazdaságpolitikai intézkedés, az energiaunió kérdése nincsen benne a Lisszaboni szerződésben. Tehát a Lisszaboni szerződés nem rendelkezik egy esetlegesen létrejövő energiaunióról nemzeti kompetenciába sorol számos kérdést, amelyet azóta, ha informálisan is, de európai szintre emeltünk. És hogy az eurozónán belül hogyan valósuljon meg a gazdaság irányítás, ez is egy óriási dilemma. Ez a második része a jelentésnek. A negyedik részről beszélnék még, mert a harmadik része legvitatottabb, erről fogunk hosszabban már értekezni. A negyedik része a külpolitikával, az Európai Unió geopolitikai szerepével, a védelmi biztonságpolitikával foglalkozik. Ugye nincs egyelőre védelmi közösség még mindig. Az Euróbarométer azonban azt mutatja, hogy ha van egy olyan politika, amiben a polgárok egységesek, az, az a védelem és biztonság kérdése. 76%-a az európai polgároknak támogatna egy közös védelmi és biztonságpolitikát. És a negyedik rész után most a harmadik, a demokrácia és elszámoltathatóság fejezete a jelentésben, amelyben a bizottság szerepét próbáljuk értékelni, és javaslatokkal élünk majd arra vonatkozóan, hogy, hogy a tanács váljon az Európai Uniónak a, a második legislatív döntéshozó szervévé, vagyis magyarul felsőházává, van, aki ugye azt a vonalat erősíteni, hogy az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel döntsön egyre inkább. Én nem hiszem, hogy nekünk az együttműködésen kívül a nemzeti parlamentekkel föl kéne adnunk a supranacionális intézményi jellegünket, inkább pont meg kéne erősíteni azt, a költségvetési funkciónkat, a költségvetési döntéshozási funkciónkat. Ugye már most is a tanácssal közösen ugye hát mindig a tanácsok közösen fogadjuk el a költségvetést, mivel az egyetlen parlamentje a világnak, amely nem egymaga felelős a költségvetés elfogadásáért. A magas szintű munkacsoportban három tanácsi, három bizottsági, három parlamenti ember ül, és Monti úr megpróbál minket konszenzusra bírni, és egy közös konszenzusos javaslatot kívzadni. Az elnökök értekezletén is megkérdeztek a demokrácia és elszámoltathatóság fejezetről, ide tartozik ugye a parlament székhelyének kérdése is. Valószínűleg ez a legérzékenyebb, lehet, hogy nem a legfontosabb, de a legérzékenyebb kérdések közé tartozik ez. Ebben a részben szerepeltetjük azt a két kérdést is, amit Anne Gressler asszony itt most megkérdezett, hogy a mentesítés eljárás hogyan lehetne formalizálni, intézményesíteni, és a számvevőség függetlenségét megerősíteni. A számvevőszék független európai intézmény, valamennyi európai program és intézmény pénzügyi ellenőrzésért felelős, ugyanakkor a tagállamok pénzéből finanszírozzuk a működést. Tehát ez egy dilemma. Rendelkezésükre állok bármely felvetett kérdés ügyében, és ha az első vázata elkészül a jelentésemnek, akkor pláne, szívesen áttárgyalnám önökkel ezeket a pontokat, bemutatnám majd, hogy hogyan fogalmazunk, és egyeztetném önökkel ezt. Köszönöm szépen! Ez egy nagyon izgalmas feladat, amelyet ön most vállalt. Alapvető, történelmi jelentőségű alkotmányozó kérdések, és az sem lenne jó, hogy a nagyon-nagyon fontos kérdések között a számvevőszék kérdését egy kis kérdésnek kezelnék, és a szitán átesne. Tehát nekünk, és így a polgároknak is nagyon kiemelt jelentőségű a számvevőszék kérdése, a hitelesség egyik alappillére. Na most jelentkeznek kollégák, Ayala Zender asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ferhofstadt úrnak, hogy elindult ezen az úton, és reméljük, hogy jó irányba fordul a szerződések átdolgozásának ügye. Sok mindent megéltünk már, tudjuk, hogy milyen sok probléma van, az alkotmány kapcsán nagyon sok probléma volt, tehát most kialakult megint az a helyzet, amikor megint fel kell tennünk magunkban ezeket a kérdéseket, szerintem ő mindenképpen a legjobb személy erre. Néhány kérdés fogalmazódott meg bennem, sok mindenben egyetértek a mentesítési eljárás a tanács tekintetében témájában, és valóban ugye szó van arról is, hogy a tanács legyen a felsőháza a parlamentnek, ezt várják tőlünk az állampolgárok is, és ezzel talán sikerül majd megoldanunk problémákat. A másik nagy fontos kérdés a költségvetés kapcsán a saját források témája. Biztos, hogy önnek jó ötletei vannak arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni a bizottságon keresztül, akinek ugye mandátuma van erre, de mégsem mégsem ellenőrizheti azt a költségvetést, amely közös a tagállamokkal. Tehát ugye nagyon sok a társfinanszírozású projekt, és ezért a költségvetés egy igen tekintélyes részének ellenőrzése az ilyen közös ügyekre vonatkozik. Ugye itt vannak a cégek, a tagállamok, az önkormányzatok, helyi önkormányzatok, regionális önkormányzatok, és így tovább. Tehát végül is a bizottságban összpontosul az információ, ő a tárgyaló partner, és mégis nagyon nehezen tudja megvalósítani ezt az ellenőrzést. Ami a számvevőszéket illeti, ez valóban nagyon fontos az ellenőrzés szempontjából, fontos eszköz, fontos partner, tehát az ellenőrzés joga a parlamentnél van, tehát itt egyfajta szinkronicitási probléma merül fel. Nagyon produktív és pozitív egyébként a párbeszéd velük, de ezt is kell ismerni, de azért mégis vannak itt problémák, hiszen egy több éves auditot kell végig, végrehajtani, és ugye ugyanakkor éves költségvetésekben, illetve 7 éves periódusokban gondolkodunk. Ugye az éves költségvetést évente kell auditálni, de mégis ugye itt a több éves keret miatt egy diszfunkció alakult ki. És talán ez is érdekes elem lehet a gondolkodás szempontjából. Aztán itt van a kormányzás kérdése, ugye a Juncker terv kapcsán az Európai Beruházási Bank is egyre nagyobb szerephez jut, és onnantól kezdve, hogy ő bemondjuk ezt az intézményt is a Juncker terven keresztül, az európai költségvetésben, mégis nehezen lehet őket ellenőrizni. Ugye itt van a pénzügyi kormányzás kérdése, és megnyílnak ajtók, de hát az EFSIN keresztül majd meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan működik ez az egész rendszer. Tehát itt az Európai Beruházási Bank, amely nagyon fontos szerepet kap majd az EFSIN keresztül, és az európai költségvetés kiegészítéseként fog működni. Tehát nekik kell az átláthatóságot jobban biztosítani. Itt van az OLAF, aztán itt van a különböző más ellenőrzési területeink, és nagyon sok probléma van már most is. És jó lenne az is, hogyha lenne egy európai ügyészség, mert csak így lehet a csalást nyomon követni. Ez igen fontos, hogy más tagállamhoz hasonlóan nálunk is legyen egy ilyen jog, jogi eszköz a kezünkben, és ezen keresztül lehet biztosítani a nyomozók munkáját is. Ez a bizottság egyébként már nagyon régóta dolgozik ezen a témán, de mégis arra van szükség, hogy most kihasználjuk a kínálkozó alkalmat, és ezt papírra is vessük. Köszönöm. Next auf der Rednerliste ist der Kollege Pirinski, bitte. Pirinski kolléga a következő. Madam Chair. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, hogy részt vehetek ebben a mai vitában Ferhofstadt úrral. Engem bennem az az érzés alakult ki, hogy az egyes fejezeten belül az ön gondolkodásában különböző, tehát külön válik a különböző megoldások térképe, tehát egy differenciált megközelítést láthatunk, és egy kicsit a one size fits all elvét próbálja megvalósítani, de ez nem biztos, hogy mindig célra vezető. Én úgy gondolom, hogy az ön által vezetett feladat alapvető iránymutatási um, erővel bír egy erősebb, egységesebb unió felé vezető úton. Így aztán felmerülnek kérdések, hogy mik a legnagyobb problémák. Az, hogy mennyire divergens a fejlődési szintek és a társadalmak működése. Ez egy fontos aggodalomra adó ok, tehát ezért az unió egész gépezetét úgy kellene felruházni, hogy ezt a kihívást, hogy ezzel a kihívással meg lehessen küzdeni. Akkor, amikor az uniót megalapították, Moné úr, a Marshall terv segítségével azt tűzte ki célul, hogy a protekcionizmust leépítse a szén és acél iparban. Én úgy gondolom, hogy hiba és talán veszély is az, hogyha a különbségek egyre inkább nőnek, és ezt nem vesszük figyelembe akkor, amikor az uniós gépezetet úgymond kidolgozzuk. Tehát ezt figyelembe kellene venni az ön gyakorlata közben. Köszönöm szépen. Én magam is feltettem magam a hozzászólók listájára egy gondolatra, ötletre, várunk öntől. hogy véleményt akarunk készíteni, azért szükség lenne egy menetrendre. Javasolná, -e, mert a mi a munkánkban itt az Európai Unió géptermében jár, itt azért az igazság nagyon konkrét tud lenni. Számos intézményi setupot látunk, és hát bizony javításokra is szükség lenne mit mondana, hogy egy egész listát készítsünk, nem jobb esetleg, hogy két pontot kiragadunk, amelyek a legfontosabbak véleményünk szerint, és a az ember teljes joggal említette a saját kérdését, a saját források ügyét például, és akkor a számbevőszék, meg a megbízhatósági nyilatkozat, ez a szerződésben szerepel, vagyis a számbevőszék munkájának fele e, ezzel a cikkkel foglalkozik, ebből indul ki, de okos-e, hogy így járunk el, hogy tényleg ugye a többi intézmény mentességének tisztázása és a modernizáció, a szerzés modernizálása persze ez világos, és hát az egész számbevőszéki történet, ez egy parlament számára kellemetlen, hogyha ilyen alapvető jogokkal nem rendelkezik, hogy azt javasolnám most, hogy mást is beleírjunk, vagy inkább azt mondja, hogy koncentráljuk erre a két dologra, és akkor van egy kis esélyük. Köszönöm. ma proposition, euh, A javaslatom a következő lenne. Nekem nagyon érdekes lenne az, hogyha megkapnám az önök szakbizottságának a véleményeit, mondjuk úgy október környékén, azért is, hogy már akkor a jelentés megszövegezésének végső fázisában leszünk. A második javaslatom pedig az, hogy két részből álljon ez a vélemény. Az első rész a speciálisan reflektálna arra a két-három kérdésre, amelyek ma is felvetődtek, és amelyek szerintem legalábbis világosak. Persze nem könnyű őket megoldani, de talán leírni, megnevezni ezeket a problémákat egyszerű. A második kérdés pedig az az, hogy az önök szakbizottságának mi a véleménye a költségvetési ellenőrzés folyamatáról, azon rendszeren belül, amelyet ebben a jelentésben meg fogunk fogalmazni. Az nem a jelenlegi rendszerrel azonos rendszer, ugyanis ideális esetben a parlament lesz majd felelőse a több éves költségvetési politikán belül, ezt ugye ismerjük, 7 évről, 5 évről beszélünk, tehát ez ugye az egyik ilyen konkrét kérdés, de bennem az is felmerül, hogyha ezt az egész folyamatot, keretet leírjuk, a saját forrásokat bevesszük, a parlament, amely a, tagál, amely a választópolgárokat képviseli, és a második kamara, vagy a felsőház, amely pedig a tagállamokat képviselné. Tehát, hogy ezen belül, ebben a sémában gondolkodva, hogyan képzeljük el az új költségvetési folyamatot. Itt nem csak arról van szó, hogy a tanács az mondjuk egy második vagy felsőház felé kell, hogy közeledjen, a bizottságnak megvannak a maga feladatai, a parlamentnek szintén a költségvetési funkcióira is reflektálunk, hanem inkább arra is ki kellene ter- térni, hogy ebben az új keretben hogyan kívánja a parlament gyakorolni költségvetési ellenőrzési feladatát. Tehát erre kérem a hozzájárulásokat, az a két-három konkrét kérdés, amelyről ma reggel beszéltünk, tehát ezekre a válaszokat vagy javaslatokat, és aztán a második részben pedig egy elmélyültebb gondolatra van szükség, hogy egy klasszikus föderalista irányba kívánunk-e elmozdulni, úgy, ahogyan azt az angolok mondják, illetve hogy ahogy ők nem mondják, mert ez nekik nem tetszik ez a kifejezés, de az Ever Closer Union, tehát az egyre inkább egymáshoz közelítő unió kifejezés, az ma már teljesen kiüresedett. Tehát a második részben kellene ezeket az általánosabb megfogalmazásokat vagy meggondolásokat kifejteni. Alajazember képviselő kérdésére még a válasz? Igen. Itt ugye széles vagy nagy, magas röptű kérdésekről volt szó, az Olafról, az Európai Beruházási Bankból. Mindez jó lenne, hogyha megjelenne az önök véleményében is, és akkor majd ezt megpróbáljuk beépíteni a jelentés harmadik részébe. Nézzük most, hogy hogyan fejlődik ez az egész helyzet, hová vezet, Ugye jelenleg az Európai Unióban nagyon sok sebesség működik, ez a változó geometria, fogalmazhatunk így is, ez jelenti az egyik problémát, tehát egyfajta mazsolázgatás történik az unión belül, azt mondjuk, hogy ebben a politikában részt vesznek egyes államok, másokban még nem, mert nem állnak rá készen, és így tovább. Szerintem pont ez adja a nehézséget, az, hogy az európai integráción belül hogyan valósul meg ez a haladás. És aztán ott van a gazdasági kormányzás kérdése, amely, amelyben mindenképpen hatalmas lépésekre van szükség, mert látjuk azt, hogy egy stabilitási paktum önmagában semmire sem elég, ez és az új monetáris unió felé vezető út, tehát itt további integrációra van szükség, ezeken keresztül nem lehet az európai gazdaságot integráltá tenni. Itt sokkal többre van szükség. Ez pedig azt mutatja, hogy az a nyílt koordinációs módszer, amely tulajdonképpen még most is az Európai Unió vagy az Eurozóna gazdasági kormányzásának módszere, vagy az Európai Unió ö, irányításának módszere, ez hibás megközelítés, mert nem hozta meg azokat az eredményeket, amelyeket hozzá fűztünk, vagy azokat a reményeket nem tartotta be. Itt egy olyan rendszerre van szükség, amely a bevágyakorlatokon, az összehasonlításokon alapszik. De mit jelent ez a valóságban? Azt, hogy ki fogunk nyomtatni nagyon sok dokumentumot, ennyiről van csak szó, de ennél ez nem több. Tehát ez a nyílt koordinációs, egyeztető módszer, amely mindenhol jelen van a szerződésekben is, akkor, amikor a konventet megalkottuk, akkor a gazdasági kormányzás kérdése nem is nagyon merült még fel. Néhány óra alatt lezártuk ezt az egészet, úgy gondoltuk, hogy a növekedési és stabilitási paktum, az eurozóna gazdasági irányításának alapját jelenti, és itt meg is álltunk. Persze ez még a bőven a gazdasági és pénzügyi válság előtt volt. Biztos, hogy egészen máshogy alakult volna a helyzet akkor, hogyha a konvent a válság után ül össze, akkor egészen mások lettek volna a célok. Valószínűleg pont a gazdaság irányítás, a gazdasági kormányzás lettek volna a legfontosabb kérdés. Tehát itt alapvető filozófiai megközelítésbeli változtatásokra van szükség, a stabilitási paktumon felül kell emelkedni, gazdasági, kormányzás felé. Persze nem tetszik nekem ez a kifejezés, mert inkább gazdasági kormány az eurozóna tekintetében talán ez jobban leírja azt, amit értünk alatta, és mindenképpen felül kell emelkedni, túl kell, meg kell haladni ezt a nyílt egyeztetési rendszert. Nem csak a költségvetési politikában, hanem máshol is. Ott van például a munkaerőpiac, az egészségügy, a nyugdíjrendszer, az iparpolitika, mindez részét kép, képezi, és kell, hogy képezze ennek a gazdaságirányítási rendszernek. És végül felmerül az a kérdés is, hogy nincs-e szükség Európai Uniós kincstárra, ez rengeteg eszközt, lehetőséget rejt magában, hiszen a saját források kapcsán adóbevételeket is kapna az Európai Unió, és ugyanakkor hitelezést is lehetővé tette. mert hát persze az uniónak van azért adóssága, de mégis ugye az úgynevezett RAL az tulajdonképpen ez, ezt takarja, de hivatalosan ugye az uniónak nem lehet semmiféle adóssága. Úgyhogy én meg vagyok győződve arról, hogyha a különböző Európai Uniós gazdaságok konvergenciájára törekszünk, akkor egy alapvető változtatást kell eszközölnünk a gazdaságpolitikában, és ez a koordinációs módszer, ez a múlté kell, hogy legyen, egy új módszerre van szükség. Szerintem itt a konvergencia az, ami kulcs fontosságú, mert azért ez mégiscsak már most is létezik, és ennek talán az az előnye, hogy ez nem egy teljes harmonizáció, mert a harmonizáció az nem feltétlenül megvalósítható. Nem is biztos, hogy ez egyébként, hogy ez kell legyen a cél, inkább a konvergencia. Az, hogy milyen fő irányvonalakról döntünk, ugye vannak itt mondjuk, mint az autópályákon is, jobb sáv, bal sáv, lehet gyorsabban haladni, lehet egy picit mes, lassabban haladni, le lehet térni, de mégiscsak ugyanabba az irányba haladunk mindannyian. Tehát ezt jelenteni a konvergencia. Ez lehetne egy alternatíva a jelenlegi nyílt koordinációs módszer helyett, amely az utolsó tíz évben bizony megbukott. Köszönöm, még ketten szeretnének kérdést feltenni. Soltesz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Örülök, hogy elkezdődött ez az összmecsere <clears throat> arról, hogy hogyan lehetne a szerződéseket jobbá tenni. <clears throat> Különösen örültem annak, hogy felhasztott úr kifejtette a négy pontot, amelyek egyrészt egymáshoz is nagyon kötődnek, másrészt mi is ezeket tartjuk prioritásnak. Ha a költségvetésről beszélünk szűken, akkor a következőt kell megfontolni. Új megközelítés lesz költségvetési területen is. Georgieva asszony is erre utalt. Egy új költségvetési rendszert akar bevezetni, és ennek kapcsán az auditing, az ellenőrzés is átalakul majd. és ez a mi munkánkat is közvetlenül befolyásolja majd. Két dolgot hangsúlyoznék. Sokszor beszéltünk már a mentesítés problémáiról. hogy mi is egyáltalán a mentesítés mit jelent. Mikor nem adjuk meg, mikor adjuk meg. Ha a polgárok azt várják tőlünk, hogy a közpénzek az Európai Unióban tisztességes módon számoltassanak el, akkor kell, hogy legyen egy olyan eljárás, amely ennek megfelel, ennek az igénynek. Ha a szerződéseket jobbítjuk, akkor beszélnünk kell a mentesítésről is. És hogy arról, hogy van-e a mentesítéseknek haszna, eredménye, megfogható hatása. Ennek kapcsán felmerül a parlament és tanács viszonyának kérdése. És meg kell vitatnunk majd a számvevők kérülésének folyamatát a tagállamokkal. Szerintem teljesen normális és jogos, hogy a parlament hagyja jóvá a tagállamok jelölteit, és nem maguk a tagállamok. Petra Zerem kap most szót, parancsoljam. Az előadónk. Köszönöm el, először is. Uh, being here, uh, that I for... Nagyon, annyira örült Örültem, hogy egyáltalán itt lehetek, hogy elfelejtettem az előbb gratulálni Verhofstadt úr annak ahhoz, hogy elkezdte ezt a munkát. Elnézést, hogy elmaradt ez a gratuláció. Ez olyan, mintha a színfalak mögött találkozhattam volna a Deep Purple gitárosával. Ugye egy kicsit most 15 éves fiú módjára viselkedtem, de hogy komolyra fordítsam a szót. Üdvözlöm javaslatait a mi bizottságunkra vonatkozó területeken. És ha lehet, akkor még adnék néhány javaslatot, ötletet, hogy mit lenne érdemes még fölvenni a témák köré be az elhangzottak mellett, de ennél még fontosabb az, hogy a költségvetési ellenőrző szerepét az új intézményi struktúrában hogyan látjuk, láttatjuk. Ez egy nagyon komoly kihívás, Nyilván számíthat a bizottságunk segítségére e téma kapcsán. És ha a nagyobb konvergencia megvalósulhat, akkor azt csak üdvözölni tudjuk, és tudom, sok elhangzott véleményben is ott volt, ott bújt meg az Európai Unió jövőjére vonatkozó alapkérdés, hogy mennyire hiteles az Európai Unió a választópolgárok szemében. És minden ilyen intézkedésnek, ami az eledőzéssel kapcsolatos, közvetlen hatása lesz erre. Ezt tudunk el. Amikor említette bevezetőjében. Az EU geopolitikai dimenziójának fejezetét és azt, hogy 76% az európai polgároknak támogatna egy közös védelmi politikát, sőt védelmi uniót. Ezt ugye már ön elmondta máshol is, de még mintha ez nem tudatosodott volna az emberekben. Ez kiváló példája annak, hogy mivel érdemes foglalkoznunk. Ha a polgárok ezt akarják, akkor ezt meg kell lovagolni. És ebben is a költségvetési ellenőrző szerepe mértékadó. Ha a polgárok ugyanis egy közös védelmi politika esetén nem látják annak nagyon szigorú költségvetési ellenőrzését, akkor akkor azonnal összedől a kártyavár. Tehát ha mi gyengítjük a kártyavárat, akkor maga alá temet minket, nekünk az a dolgunk, hogy erősítsük azt. És ez van gondolom a jelentés hátterében is, amennyire én olvasni tudok a sorok között. Köszönöm szépen, hogy elfáradt hozzánk. Ferhasztat úr, végezetül, annak adom meg a szót. Nincs sok hozzáfűzni valóm. Nagyon örülök annak, hogy sokan sokféle gondolattal gazdagítják az eszmecserét. Várom az önök írásos véleményét, és ha megengedik, akkor azt javaslom, ha meghívnak, ugye, hogy mondjuk úgy nagyjából októberben visszajövök önökhöz, amikor már látható lesz, hogy hogy sikerült ezeket a gondolatokat a szövegbe integrálni. Köszönöm szépen az ajánlatot, szívesen elfogadjuk. Örülünk, hogy eljött, és a véleménynek meg kéne születni júliusban, ugyebár, hogy legyen idő a módosítókra. Köszönöm szépen, és a nehéz feladathoz sok örömet kívánok. Jó tudni, hogy vannak munkák, amelyek még kellemetlenebbek, mint amilyen ez feldobja az embert. Egy kicsit előre siettünk a munkánkkal, ami konkrétan azt jelenti, hogy a stratégiai beruházási alap előadója már itt van, Tajder úr, a Költségvetési Bizottságban, az ECON-ban megtörtént a szavazás tegnap, és szívesen megtudnánk, hogy milyen sikereket tudnak jelenteni az egész tárgyalás során. Mikael, köszönöm szépen, Inge, kedves kollégák! Nyilván önök is látták, hogy a háromoldalú párbeszéd az FC ügyében nagyon átfogó volt, terjedelmes volt. A mi véleményünk ennek nem állt a középpontjában, nem az egész törvényjavaslatot érintette. Egyszer öt órát kellett egy trilóguson várnom, hogy öt perc alatt elmondjam, amit gondolok. Ebből a háttérből kiindulva végül is örülök, és elégedett vagyok, hogy a nehéz tárgyalások után is hát a parlamentnek lemondás, le is kellett mondania bizonyos dolgokra az EFRI az FC szabályozásban, de azért a mi területünkön úgy vélem, hogy jelentős vagy beemlítésre méltó eredményeket tudtunk elérni. Ennek örülök és elégedett vagyok, azt nyugodtan elmondhatjuk szerintem egyrészt segített az is, hogy a számbevőszék egyértelműen pozícionálta magát, és a jó együttműködés is segített, ezért köszönetet mondok a titkárságnak, a mi szakbizottságunk titkárságának. Tényleg működött a dolog. Ahhoz, hogy egy néhány pontot itt most elmondjak, eh, sikerült elérni azt, hogy a pénzügyi mechanizmus kizárását törölni lehetett, és az Európai Számvevőszék mondátumát, ahogy a maga a számvevőszék is javasolta, kifejezetten fel tudtok venni a rendeletbe, a szabályozásban mindenek előtt azt a jogot, hogy dokumentumokba betekintést nyerjenek, vagy a 287-es cikk megteremtettük a kapcsolatot az Európai Uniós szerződésből, és akkor egy további szabályozás is bekerült, amely a normál, a szokásos mentesítési eljárást tartalmazza egy új preambulum bekezdésben, recitalban, hogy is mondjuk, igen, németül. Mhm. Tehát preambulum bekezdésbe került ez a szövegben, ezzel lényegi pontokat ki lehetett jelölni, és eh, rögzíteni is lehetett. Aztán itt van a 46-os preambulum bekezdés az európai számvevőszékkel és a mentesítési eljárással kapcsolatban, és egy eh, kifejezett hivatkozás a költségvetési rendeletre a 12 per 6-ban, 12 per 10-ben itt a garancia alapról beszélünk, valójában ezen túlmenően pedig a második cikk új definíciókat és definíciókat is tartalmaz, ahogyan mi a módosítóinkban javasoltuk itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. A négy cikk F, IV, ez az F ben tehát még egyszer kiigazításra került és módosításra itt teljesítménymutatókat, kulcsfontosságú benchmark mutatókat vezetnek be, legalábbis terveznek ilyeneket. Azt gondolom, hogy ezek a lényegi pontok, amit még érdemes megemlíteni, az a 16. cikk 3-as pontja, itt az Európai Szemvőszék újra szóba kerül egyszer megfelelő határidővel, amit eh, az információ továbbításra szabnának ki, és a garancia alap dokumentumait az európai számbevészéknek kell eljutatni. Itt eh, a mindenkori év március 31-e a határidő, ahogyan egyébként az európai számbevőszék ezt javasolta is. És a 18. cikk második pontja egy értékelést tartalmaz, és megint egyszer hivatkozik az európai számvevőszékre. Ezen túlmenően a 18. cikk 6. pontja a független értékelés elvét tartalmazza. Ezt megint csak az Európai Számvőszék javasolta. Azt gondolom, ami az irányvonalat illeti, amit mi képviseltünk, hát elmondhatjuk, hogy az Európai Parlament végül is az audit, az ellenőrzés területén, amit a számvőszék végez, sikerült erőteljesebben érvényre juttatni azt, amit akarunk, mint a projektek kiválasztásánál, ami egy politikai döntés, ezt nem akarom értékelni. Költségvetési Bizottság és a, pénz, és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tegnap szavazott erről az új jogról, és kiderült, hogy más területeken is sikerült sikereket elérni, nem akarom én ezeket kicsinyíteni. Egy-egy pontban talán még jobb lett volna többet elérni, de végül is a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak arról számolhatok be, hogy ami most az értékelést illeti visszatekintve bizonyos biztosítékokat sikerült felvetetni, de az igazság az, hogy azt látni kell, hogy az alap úgy készül, hogy magántőkét is be akar vonni, így finanszírozódik, és ez egy olyan konstrukció, ami emiatt az Európai Beruházási Bankhoz került, és az közpénzek aránya végül is korlátozott vagyis a tanács oldaláról elutasították a költségvetési ellenőrzést az egész alap vonatkozásában, ahol az egész alapot úgy kezelnék, mint hogyha itt közpéntekről lenne szó. De hát úgy vélem, hogy nem is igen számíthattunk reálisan arra, hogy ezt el lehet érni. Vagyis en ezen a ponton azt mondom, hogy túl nyomó részt elégedett vagyok azzal, amit sikerült elérni bár hát persze, mint mondtam, egy-egy pontban jó lett volna, hogyha a tanács adott esetben rugalmasabb lett volna. Köszönöm. Köszönöm szépen, feltettem a kérdést most, hogy van-e valamilyen jelentéstétel évi egyszer a kockázatokról az Európai Parlament felé, vagy hasonló? Mit terveznek? Előttem van a rendelet, csak nem olvastam el, elismerem ami az Európai Parlament részvételét illeti, hát ezt tervezik, szeretnék ezt az irányító csoportot, a steering groupot meg lehet hívni a parlamentbe, válaszol a kérdésekre, ez itt nyilvánvalóan a a demokratikus elszámoltatási kötelezettség, ez a másik két szakbizottság számára is fontos volt, tehát egy ilyen dolog benne van, ami a, ami a költségvetési teljesítmény ellenőr, eredmény ellenőrzését illeti, tehát hogy tényleg hatékonyak-e e, ezek a dolgok. Hát itt már bevált módon a számbevőszék jelentéseire, vagy külön jelentéseire támaszkodhatunk, ez lenne a terve. Itt van a politika, és végül is ennyiben jó ez, hogy a számbevőszéket bevontuk, bevonták, és hogyha a számvőszéket bevonják, akkor mi is ott vagyunk már, és akkor már bevált módon az európai Számbevőszék szaktudására hivatkozhatunk, és azt igénybe is vehetjük. Ez nyilván nagy siker volt, persze hogy minden egyes értékelés az Európai Szemvőszék egy auditjával kell, hogy járjon. Ez nagy siker, ez nem lehet kétség, mert azért itt ez komoly transzparenciát sikerült elérni. Kívánna valaki hozzászólni? Ines. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Toirer kollégának ami itt a nehézségeket illeti. A szöveg is egy súlyos szöveg, azt hiszem jól bemutatta, miről van szó, egy többször átdolgozott szövegről van szó valójában, és itt nem csak a közlekedésről kell beszélni, és a garanciát is meg, ennek megfelelően alakították, mi szerint a Connecting Europe facility egy néhány forrást kivontak, eh, és most eh, a tanács és a bizottság egyet tudott érteni, nem a költségvetési részben Gorgieva asszony végül is javított valamit a helyzeten, segített nekünk ennyiben, de hát most az a helyzet, hogy a tanács, amely már az elejétől fogva világosan elmondta, hogy nem igyekeznek ezt eh, európai szinten kialakítani, hanem minden egyes tagállam fizet a projektek függvényében, ami a bankon keresztül folyik. A tagállami alapó alap, most aztán a tervek szerint egy európai alap lesz, és hát nyilvánvalóan az európai költségvetéshez való viszonyát tisztázni kell. Aztán az éves költségvetések témája, szerintem ez is jól alakult, hogy az FC költségvetése is éves alapokon történik, ez az éves mentesítés szempontjából fontos, ez szerencsés. és akkor beszerzik a pénzt az Európai Beruházási Banknál, és hogyha egy projekt bukik, akkor a kezességnek be, életbe kell lépni, ha meg nem, persze, akkor, akkor nem, nem, nincs szükség a kezességre. Itt most az a fura helyzet alakult ki, hogy minden esetben elköltik a pénzt, mert a projektek nem fognak elcsúszni, elbukni, vagyis ebben az összefüggésben eh, a mi ellenőrzésünket a kezesség vonatkozásában erősíteni kellene. Tajrer kolléga egy néhány fontos pontot felvetett, még na, ezeket még meg kéne nézni, talán nem azonnal kell most megvitatni, de foglalkozni kell vele. A tanácsot nem lehet ellenőrizni ebben az ügyben a kínai alapok nagyon érdeklődnek, például a technikát tekintve, a kutatást tekintve. Nyilván nagy öröm, hogyha a kínai pénz érkezik, de azért azt meg kell fontolni, hogy a kínai pénz hogyan tudja az európai költségvetés kiegészíteni, pontosabban hogyan képes működni az európai költségvetés keretei között. Ezt a polgároknak el kell tudni magyarázni, különben nehéz dolgunk lesz, bonyolult lesz. Többször elhangzott, hogy kínai pénz jön az európai technikába, és ezt jobban kell közvetítenünk. Alapvetően üdvözöljük a kínai pénzt, mindig jók a beruházások, hogyha finanszírozni tudjuk, de a kérdés persze az is, hogy milyen kínai falakat kell építeni, hogy ezt jobban ellenőrizzük. Péter Zavalma. Just, uh, Csak nagyon röviden. Először is gratulálok a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett, és mint mindig nagyon egyszerű volt vele eszmét cserélni. Csak egy megjegyzésem van. amikor az volt a célunk, hogy figyelembe vegyék a véleményünket, ami a, cikk, ami a, von, a szerződés vonatkozó cikkeit illeti, a számvevőszéki dokumentumokkal kapcsolatban. Nos, hát itt arra kell emlékeznünk, hogy amikor majd elérkezik az idő a jövőben, a cég számára, hogy a dokumentumokat kikérjék, és a parlament véleményének figyelembevételével ezeket megkapja a számvevőszék, hát azért majd meglátjuk, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Tehát ez csak egy emlékeztető arra vonatkozólag, hogy a parlamentnek és ennek a szakbizottságnak igenis, és majd nyomást kell gyakorolnia, amikor majd elérkezik az idő. következő Piper kolléga hozzászólók közül. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Tajler jelentés szinte néppárti előadótól is származhatna, egész jó. Külön örülök annak, hogy itt sikerült elérni dolgokat, mint például a számbevőszék bevonása, plusz ellenőrzési lehetőségek, tehát hogy ebben sikeres volt, és a tárgyalás eredményét tekintve is örülök annak, hogy a Horizonnál és a, a CEF esetében, a Connecting Euro Facility esetében egy 500 millió eurót ki tudtunk tárgyalni, de azért itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban egy dolgot még felvetnék, amit érdemes megfontolni az elmúlt ciklusban, és ebben személyesen is benne voltam, két éven keresztül akkor nektek Europe Facility-vel különböző szakbizottságokkal tárgyaltunk, a transnacionális közlekedési tengelyekről vitatkoztunk, projektekről folytattunk vitát, míg a végén hosszas tárgyalások után megszületett egy eredmény, Connecting Europe Facility, ez egy új eszköz, megszületett, és itt harcoltunk a tagállamok ellen, egy új európai kompetenciát is hozzárendeltünk ehhez. Tehát csak azt akarom mondani, hogy sok képviselő, sok szakbizottság, sok tanácsadó volt benne, titkárságok dolgoztak rajta, tehát e, nagyon komoly forrás ment ebbe a Connecting Europe Facility eszközbe, hogy megszülessen, úgy értem. És most jön a bizottság javaslata, mi szerint 3 milliárdot ki lesz ebből, tehát egy második pályázat a Connecting Europe, Connecting Europe Facility-nél nem lesz. Most ki kéne számolni hogy mit jelent két év munka éppen a költségvetés jelenlődés szempontjából a semmiért. Azért, hogy a ciklus második felében letolt gatyával állunk. Itt nincs pénzünk, itt az Európai Bizottság olyasmit követett el, ami nincs rendjén így, nem lehetett már változtatni rajta. Gratulálok azoknak persze, akik keményen tárgyaltak, éppen a tanács is persze keresztbetett nekünk, de a bizottság alapgondolata, mi szerint hát lecsípett pénzeket a közlekedésből, a kutatásból, elveszi tőlünk a pénzeket, pedig ezek az európai hatáskörök, és magunk adtuk ki a kezünkből ezt, és ezt akart, még egyszer el akarta mondani itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is. Köszönöm szépen. Megint csak rámutat ez arra, hogy minden van lehetőség. Minden működik. Ez a parlament is sok mindenbe belemegy. Engem az döbbentett meg. Hát, mm, tegnap ott voltam Mikhail a szavazásnál, elgondolkodtatott viszont, hogy tulajdonképpen mm, nem is az eljárásról beszéltek a legtöbben. Azt mondta, az egyik előadó azt mondta, hogy egész jó tesztjárat volt ez a jövőbeli tapasztalatok szempontjából, és remélem a jövőben ilyen tapasztalatokat nem szerzünk, mert ez a fajta eljárás, ez, ez sértés szinte, és a mai napig megdöbbent, hogy ez a parlamentünk ebbe belement. Végül pedig újra szót adok az előadónak. Jó, hát ez egy Piper kollégát meghallgat hallottam egy kicsit hangulatos hozzászólását. Én a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot képviseltem, ott nem egy frakciót, hanem az egész bizottságot. Köszönöm szépen a javaslatokat, ötleteket, azt gondolom egész jó véleményt készítettünk, és a mi részünkről elmondhatjuk egész jól, jöttünk ki a dologból. Aláhúznám még egyszer, amit Petri Szavama mondott. Nyilvánvalóan, amikor a konkrét projektek kerülnek szóba, akkor majd jön a nagy kérdés, hogy az európai szemvevőszék mi, szemvevőszék mit kap, mit, mibe tud belenézni, mert a törvény szövege itt azért értelmezési mozgásteret ad vagyis meg kell nézni, hogy adott esetben az Európai Bizottságon keresztül hogy jutunk hozzá a dokumentumokhoz. A trilógusban ez szerepet játszott, kifejezetten megemlítettük, de egyelőre többet nem lehetett kihozni az egészből amit Markus Piper és Ines Ayala Zender mondott a forrásfelhasználásról, ez mind igaz, most már tegnap nem akartam még egyszer hozzászólni, a koordináló szakbizottságok, az Ekon és a Bacsit volt, mások keményen dolgoztak ezen, például a közlekedési is azért vélinke foglalkozott ezzel a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságként az új többéves pénzügyi keretnél és a költségvetés tárgyalásánál keményebben küzdöttünk azért, hogy jó legyen a finanszírozás, hogy tartalékokat lehessen felhasználni, maradványösszegeket a, ház, a költségvetésből, és aztán ez mm, volt a többség a Költségvetési Bizottság, most több pénzt akartunk a közlekedésre, kutatás fejlesztése is, és ilyen értelemben itt eh, a parlamentben az a pozíció alakult ki, hogy az FC finanszírozását eh, elutasítottuk, tehát hogy ne úgy finanszírozzák, hogy ezeket a pénzeket csökkentik, amik itt szóba került, ezt a jegyzőkönyvbe vehetjük persze. Tény az, hogy egy ilyen kompromisszum született a végén. Nem tudunk tovább menni ezzel. Most a költségvetési ellenőrzés szempontjából figyeljünk arra, hogy az államilag garantált forrásokkal ne mm, butaságokat finanszírozzanak, hanem a költségvetési ellenőrzés hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyan használjuk fel a forrásokat, és eredményesen is olyan értelemben, hogy a mi általunk követett célok végrehajtásában segítsünk. Köszönöm szépen a támogatást itt a munkában, és Filip Kocsnak és a titkárságnak még egyszer szeretnék köszönetet mondani. Sí, puedo hablar? Sí. Beszélhetek? Köszönöm szépen. Nagyon röviden, mert csak annyit szerettem volna elmondani, hogy ne legyenek a javaslattal kapcsolatban nem világos pontok. Piper úr is már elmondta azt részben, amire én gondolok. Az Európai Bizottság a 2020-at akarja megnyírbálni. Ezt javasolja. És pontosan arról van szó, hogy a tanács és a tagállamok nem akartak semmit sem adni, tehát zéró, zéró, nulla volt a hozzájárulásuk. Ezért aztán a bizottságnak valahonnan el kellett venni a pénzt, anélkül, hogy mondjuk a nagyobb alapokhoz hozzányúljon. És így aztán végül is ahogyan a bizottság ezt megtette, nem volt más lehetősége. Csak ezt tehette, máshonnan nem tudott volna elvenni pénzt, ezt a munkahelyteremtés miatt kellett így megalkotni. Nekünk az a célunk, hogy új pályázatok is legyenek, majd tudom, hogy hogy működnek az Európai Bizottságnál a dolgok. Biztos vagyok benne, hogy sokkal több lehetőség lesz, mint amire ön most gondol, és fel fogják igenis és használni a pénzeket az utolsó fillérig. És aztán vannak itt még olyan pénzügyi eszközök is, amelyek most még tartalékban vannak, de higgy el, hogy lesznek új pályázatok. A napi rendi am Ende dieses A végére értünk. Köszönöm az előadónak, aki keményen harcolt, bátran küzdött, és hát a titkárságunk is, még szintén keményen küzdött. A következő napi rendi pont, nem, nem, nem, nem a költségvetési rendelet, a költségvetési rendelet, a véleményünket Tajcs Tamás készítette. Én a Költségvetési Bizottság előadója vagyok, de Tajcs Tamás már nem tud jönni, és Ah, hogy úgy mondjam, a Költségvetési Bizottság informálása előtt, mert csak jövő héten lesz ülése, én arról szeretnék tájékoztatni itt, hogy hét végül is eh, eh, megállapodtunk. Várunk a tanács visszajelzésére abban bízom, hogy a tanács el tudja fogadni ezt az eredményt. Azt kell, hogy mondjam, a lett eh, elnökség tényleg jól dolgozott, és az Európai Bizottság számára fontos dossziéban hát döntő jelentőségű lépéseket sikerült tenni. Nagy gondjaink voltak, mert a tanács a módosítóinkat sok érkezett egyébként a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságból, mert ők igazából csak a bizottsági javaslattal akartak foglalkozni, ezért mondtuk le az első három oldalú párbeszédet, mert a tanácsnak nem volt állásfoglalás ebben az ügyben, pozíció ebben az ügyben. A csak az egész csomagot el kell fogadni, ez a kiindulási pont. Tehát azt, amit mi javaslatint előterjesztettünk, azt is el kell fogadniuk, mert különben nem tudjuk a közbeszerzéssel kapcsolatos javaslatunkat továbbvinni. Tehát egy csomagról van szó. Még egyszer megnéztem a véleményt, és azt szeretném elmondani, hogy a kukubu módosítói 5, 6, 10, 11-es pont, tehát az mondjuk a 11-es félig, de a többit elfogadtak teljesen. Vannak más módosítók is, ahol egy kicsit nehezebb a helyzet. Például az a kérdés, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság hogyan fér hozzá azon dokumentumokhoz, amelyek egy ellenőrzés során készülnek, tehát egy kontradiktórius eljárás során vannak dokumentumok, ezt nem sikerült elérni, hogy mi ezekhez hozzáférjünk, és a tanácsmentességénél nem sikerült elő lépni. Itt a féle módosítót nem sikerült keresztül vinni az alikantai ügynökséget hogyan tudjuk bevonni ebbe az ellenőrzésbe, de hát ez nem működött, mert nem, nem, tudtuk, nem volt meg a jogalap hozzá. Másrészt pedig vannak módosítóink tovább a 18-as, 19-es, 20-as, ezek a mi bizottságtól érkeztek, és sikerült is átvinni őket. 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14-es módosítók, ezek azok a történetek, ezek, amelyek nagyon fontosak voltak. A jelentés tele volt egy csomó problémával a mentesítési eljárás miatt, és azt gondolom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nem kell, hogy elégedetlen legyen az eddigi eredménye. A nemzetközi szervezetek, NGO-k esetében egy törlést alkalmaztunk, és aztán az eljárást is sikerült elintézni, hogy hogyan működik ez de hat tagállamból kell lennie tagoknak vagy egy civil szervezetben, aztán a közös vállalkozásoknál is szóba kerül, azt gondolom, hogy egy az éves tevékenységi jelentésben a teljesítményt értékelni kell, és az európai többletértéket is nevesíteni kell. Az Európai Bizottság belső audit jelentéseit a parlamentnek a mentesítés keretében rendelkezésre kell bocsátani. A fenntarthatósági kritériumok figyelembevétele és a környezet és szociális jog valamennyi szabályának figyelembevétele, és szóba került ezt itt a parlament követelte és hogyha most eljutunk az egész történet magvához, az a kérdés, hogy hogyan lehet kizárni a jövőben ajánlattevőket. Itt a kizárás okaihoz szankciókat is rendeltünk hozzá, tehát és az arányosság is, mint elv, az alkalmazandó, és vannak megfelelő döntéshozatali utak, ezeket pontosítottuk, és a résztvevő cégeknek nagyobb jogbiztonságot akarok juttatni. A kizárásoknál, szankcióknál is az el, a döntéshozatalt szabályoztak, itt a tanácsi változatot választottuk, amit tehát a tanács dolgozott, a Contracting Authority, a mindenkori szerződő hatóság eh, dönt eh, a kizárásról, vagy a szankcióról, vagy a szankciók eh, közvetételéről is ők döntenek. Méghozzá kizárólag van egy panel, amely előkészít ilyen kizárásokat, és ennek a panelnek a célja, hogy fontos döntéseket hozzon meg. A parlament tette erre javaslatot, hogy milyen összetételű legyen ez a panel, és ezt el is fogadták ami az intézményeket illeti, ezek csak akkor térhetnek el a panel döntésétől, hogy ezt konkrétan meg lehet indokolni a közzététel, a cégek közzététel az interneten, ha kizárták őket, ebben kompromisszumot sikerült találni. Azt hiszem a transzparencia és adatvédelem egy jó egyensúlyát sikerült létrehozni jogi személyeknél lesz közzététel, hogyha nincsenek ez ellen szóló okok a panel összetétel esetében a folyamatosság és a függetlenség, mint elvárás jelentkezik. Egy független vezetője lesz a panelnek, magas szintű vezetője, és megint csak a parlamenti követelésről van szó a kizárásnál. Ahol nem sikerült a pénzügyi eszközöknél keresztül vinni, amit akartunk, itt az adócsalás és a TB csalás is eh, kizáró ok és a streamlining eh, jelentkezne a különböző eh, dolgoknál a tagállamok és az itteni szint között ezt azért jegeljük most, mert hogyha a tanács nem fogadja el ezt a csomagot, akkor ez az első követelésünk lesz, hogy erre intenzíven visszatérünk. Azt gondolom fontos sikere volt ennek a bizottságnak, hogy a számbevőszék külön jelentéseit is forszíroztuk, foglalkoztunk ezzel, és hát szeretnénk a feldolgozási időszakot csökkenteni. Azt mondtuk most, hogy 6 hét lesz a kontradiktórius eljárásban, és azért a 13 hónapot ne lépjük túl, amíg egy ilyen jelentés megszületik. Úgy gondolom ez egy fontos történet, mert a külön jelentések akkor hasznosak, hogyha megfelelő időben meg is kapjuk őket, és ez a megfelelő idő, ez attól is függ, hogy ki milyen gyorsan tud választ adni kérdésekre. Tudom, hogy ez nem könnyű, és az Európai Bizottságnak szeretném elmondani, hogy látjuk, tudjuk, hogy nehéz útat kell bejárnia, de szerintem érdemes kipróbálni és akkor van egy felvizsgálati záródék, amit, ami azt jelenti, hogy a következő átdolgozásnál megnézzük ezt a, a tételt. Szerintem érdemes fáradozni ezen. Azt hiszem lehetünk ambíciózusak ezt tanácsolnám, mert ez nagy kihívás, hogy ilyen nagy számú jelentést kell feldolgoznunk a számvevőszéktől és most a külön jelentéseket sokkal intenzívebben fogom megnézni, hogy érdemes egyáltalán itt a napi rendre tűzni, hogy megyünk ezzel még valamire. Ennyi lenne röviden az eredményekről. Tényleg egy korlátozással, ma tanács még ehhez nem szólt hozzá, ahhoz, amit hétfőn megbeszéltünk, de csak itt vitatom meg, mert ülésünk van mert kollégáknak akartam lehetőséget adni, hogy első kézből kapják meg az információt, hogy miben is állapodtunk meg. Ezen az én jelentésem. Deutsch Tamás nevében tettem ezt a jelentést, és mindjárt el is mondtam, jó? Többet nem akartam mondani erről. Ines, bitte. Ines. Gracias. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Dajcs Tamás a jelentéstevő, de most nincs itt. Én azt szerettem volna megkérdezni konkrétan, ami a mi szempontunkban, a mi munkánk szempontjából nagyon fontos. Nagyon konkrét kérdésekre kell felépítsük a jelentést. Azt kell megvizsgálni, hogy nekünk a pénzügyi rendeletben az egész dinamikát, tehát az egész folyamat dinamikáját kell értelmeznünk, tehát hogy hol sikerült elérnünk dolgokat. Tehát azért vannak itt nagyon fontos előrelépések is, amiket a parlamentnek sikerült elérnie. De az is igaz, hogy máshol viszont még nagyobb a hiányosságok, tehát vannak még problémás pontok, amelyeket, amelyeket még dolgozhatunk akkor, amikor a pénzügyi rendelet felülvizsgálatán dolgozunk. Megpróbáltuk egyszerűsíteni a helyzetet, hiszen most minden tulajdonképpen a mezőgazdasági politikától kezdve minden egyszerűsödik, és a másik oldalon viszont vannak olyan területek, ahol el kell mélyíteni a munkát, itt a dokumentumokhoz való hozzáférésre gondolok elsősorban. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, danke. Also... További hozzászólás nincs, csak arra hívnám még fel a figyelmet, hogy ez a tárgyalás eredménye. Óvnék attól, hogy azt mondjuk, hogy ezt újra megnyissuk, mert ez már a következő felvizsgálat lenne. Lesz következő felvizsgálat ebben a témában úgyis, és akkor majd egy néhány dolgot előhozunk megint. Úgy gondolom, hogy Mindeddig két jelentés van a első auditról a bizottságnál, és majd a következő lépést megnézzük. 2014-re megkapjuk a jelentést a 2013-ból, ami egy abszurd dolog, vagyis ezt itt gyorsabbnak kéne lenni, de hát minden esetre azt a jelentős kapjuk, amit a testület kapott, a kalics kapott annak idén. Tehát ez egy bürokrácia leépítési intézkedés, tehát egy jelentést ezzel sikerült elintézni. Az kérdés, hogy mi van még benne, de ez mindig kérdés a jelentéseknél, hogy ezt a bizottságtól kapjuk. Aztán azt hiszem, transzparenciát sikerült elérni abban, hogy a főigazgatók jelentését a többi intézménytől közé lehet tenni a hálón Eh, lényegesen sikerült javítani a transzparenciát, ahol van egyfajta kiegyenlítés a bizottság és más intézmények között. Ez is egy fontos megjegyzés, a mentesítési eljárás eh, itt eh, működik itt a szakbizottság. Tehát azt hiszem, mi a felülvizsgálatnak az egyik nyertese vagyunk. Természetesen a kontradiktórius eljárások kérdése még felmerül, ez is fontos nekünk. A CSDP misszió és az ISDP misszió szabályai. Azt hiszem, hogy itt a bizottság és a tanács is nagyon komolyan ellenezte ezt, abban egyetértenek, hogy abban, hogy, ne, hogy nem kell átdolgozni ezeket a szabályokat, nem kellene új szabályok, de minden esetre a könnyítés lehetőségét szeretnék közé tenni, vagyis a misszióvezetők, az Európai Unió misszióvezetői is tudják, hogy miről van szó, és alkalmazni tudják itt olyan dokumentumokat adtak nekem, azt nem hiszem el, hogy ez, ez egy megfelelő eljárás. Soha nem tudom elhinni. Azt gondolom, hogy ezt világos tettük. Ami a legnehezebb dolog mi volt a külön jelentések e, feldolgozásának ideje. Tegnap Gorgieva biztos asszonynal beszéltem telefonon, ez volt az egyetlen pont, amelyben nem tudtunk megállapodni hétfőn este, de időközben a felülvizsgálati záradékkal sikerült megállapodni. Ez egy vitatott dolog volt, és hát, hogy itt tényleg haladtunk, és sikerült előrelépni, ez egy fontos jelzés a szakbizottságunk számára. Gyorsabban hozzá kell férnünk az anyagokhoz, és a többi szakbizottságban lévő kollégáknak is el kell mondani a véleményüket, aztán a kontradiktórius eljárás itt mindenek előtt a számvőszék éves jelentéseiről beszélni, és azt kell, hogy mondjam, a bizottság és a tanács egyetértett, hogy itt az auditor esetében bizalmas kezelést kell biztosítani, és hát legközelebb megint neki futhatunk, ha szeretnék, de nem lesz könnyű. Azt hiszem, ami most az asztalra került, az jó, és itt van a folyamatok kérdése, az adatbázis, a kizárás tartalmazó így sikerült jó megoldást találni, és eh, a bizottságnak köszönöm, hogy eljött, és hálás vagyok azért, hogy igen, tényleg igyekeztek és eh, segítettek nekünk abban, hogy megoldást tanácsunk is a saját eh, munkatársaimnak is szeretnék köszönetet mondani a technikai ülések nagyon fontosak voltak, mert különben nem jutnánk el addig, ahol vagyunk, nem tudtuk hol ezt lezárni. Azt gondolom, hogy a lett elnökséggel is meg kell tudni állapodni, ezt szeretnénk, és el kell, hogy mondjam, a lett tanácselnökség. Rutkina asszony okosan vezette a tárgyalásokat, tehát úgy gondolom, az, ami az asztalra került most, az egy jó dolog, ez nem csak nekünk jó, hanem az összes érintett számára. Úgyhogy mindenkit szeretnék bátorítani arra, hogy fogadják el ezt az eredményt, és a kollégákat is felszólítom arra, hogy fogadják el, és tényleg Ines igaza van, én is ezt mondtam persze még hétfőn elmondtam. Itt az elfogadottsága a parlamentben sem egyértelmű, a kérdések teljesen jogosak, üdvözlendők, amiket elmondott, és ezek a kérdések azt mutatják, hogy önmagától semmi sem egy, nem lesz ez magától működő dolog. Ha ezt így nem tudjuk elfogadni és keresztülvinni, akkor nagyon el fog húzódni, amíg újra észszerű megoldást találunk valamennyire elfogadható módon. Ezért mindenkit felszólítok, itt van Pandora szelencéje. Ha ezt egyszer kinyitjuk, akkor a felelősséget kell valni azért, hogy valahogy be is csukjuk valamikor előadóként nyugodt vagyok, és körbenézek, és nézem, hogy a többiek hogy oldják meg azt a problémát, amit maguk okoztak. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Az Európai Bizottság részéről van-e hozzászólási igény? Nincs. Gráf úr is örül, hogy vége van ennek. Tehát eh, mindenki örül, hogy ennyi volt. Jó, elég nagy darab munka volt ez. Nincs további hozzászólás akkor ezt a napirendi pontot ezekkel az információkkal lezárhatjuk. Aztán eljutunk ezzel a 9-es napirendi pontra, a költségvetési vélemény. Ezt én nekem kell előadni. Annyit szeretnék önök elé terjeszteni, hogy azért van csak meg angolul az anyag, mert időt akartam adni magam, hogy az érdemi kérdésekkel foglalkozzak, ahelyett, hogy hamar leadnám fordításba a szöveget. Tehát a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak el kell dönteni, hogy melyek azok a pontok, amelyekkel valóban, de mélyen akarunk foglalkozni. Tehát most nem azzal foglalkozunk, hogy nincs elég pénzünk, meg tehát most nem kicsinyes kritikát kell gyakorolnunk, hanem egy eh, elvi állásfoglalást leadnunk, és ezért megpróbáltam kiválasztani a számunkra legfontosabb, stratégiai legfontosabb kérdések. A kifizetésekre való kitekintés például több éves eh, rálátás. Már évek óta követeljük, hogy egy több éves áttekintést adjanak nekünk, ezt itt újra leszögezem, hogy erre szükség lenne. És ezt egyébként a plenár is már megszavaztak. Szavazta. A második pont arról szól, hogy a négyes fejezetben kockázatok vannak a külpolitikában ugyanis, költségvetési kockázatok, mert nagyon magas a kötelezettségvállalás, minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat. Harmadik pont. A pénzügyi kiigazítások és visszatérítések kapcsán is van néhány kívánságunk. A bizottság nem kellőképpen rendeli ö, hozzá az indokokat a visszatérítés igényekhez, nem eléggé hatékony a visszakövetelés aztán egyik eh, jelentésemben is szóltam róla, a következő pontról, hogy a tagállami jelentések szisztematikusan hibásak, a saját ellenőrzési gyakorlatuk bemutá, bemutatása torzított. Szankciókra lenne szükség a csúsztatott vagy hamis tagállami jelentésekkel szemben. Ötös pont pénzügyi eszközök és átláthatóság. Aki valaha foglalkozott ilyen kérdéssel, gondolom rábólint, hogy a valóban hozzáférhető adatok mindig olyanok, hogy azok eltakarják a valós problémákat. Tehát sokkal nagyobb átláthatóságot követelünk a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kockázatok kapcsán. Hatos pont, ez is már évek óta foglalkoztat minket, hogy külön költségvetési sort követelnénk az alapnak, illetve a felügyelőbizottságnak, titkárságnak, erről már a plenárison is volt szó, sajnos mégsem ültették át a gyakorlatba. Hetedik pont. A 318-as jelentés eredményorientált jelentéstevés témája ez 8-as pont, roma stratégia és a roma programokra kiadott pénzek elköltésének hatékonysága, átláthatósága. 2013 óta foglalkoztat minket ez a kérdés. Jobb politika csinálásra, programozásra lenne szükségehez, és jobb végrehajtásra következő ülésünkön egyébként meg Tyson biztos asszonyt a roma stratégiáról fogjuk kérdezni. 9-es pont, a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség kérdése. Nagyon szerencsétlen. Itt még az eredmények bemutatása is, nem hogy a kudarcoké. Tízes, az Európai Bíróság is foglalkozott a külső tevékenységek nyilvántartása témával. Várhatóan a többi intézmény is megszólal majd e pont kapcsán. Az együttműködést mi már elkezdtük a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával a téma kapcsán. Ezek tehát a jelentésem főpontjai. A módosítók benyújtási határideje szeptember 4-e, 12 óra, úgyhogy van még idő. Most pedig néhányan jelentkeztek még, De Jong úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni ezt a jelentéstervezetet és azokat a gondolatokat, amelyeket ön megemlített, ezeket támogatni tudom, de azért van még néhány kérdés, amit szeretnék hozzáfűzni. Az egyik ilyen a ügynökségek mentesítési eljárása, átláthatóság, és itt ezzel kapcsolatban nagyon különleges helyzetük, az, az ügynökségek nagyon különleges helyzetére kell odafigyelnünk általános értelemben. A whistleblowerek vonatkozó jogállást európai szinten nem rendeztük, pedig ez nagyon fontos lenne, hogy az emberek szabadon tudják bejelenteni azokat a dolgokat, amik nem jól működnek. Sajnos a bizottság és a számvevőszék részéről nincsen még megoldva ez a probléma, és még itt az Európai Parlamentben sem, pedig a személyzeti szabályzatnak megfelelően rendezni kellene ezt a problémát. És itt az elmúlt hónapok során nagyon sokat beszéltünk a jobb jogalkotás fogalmáról, de ennek a pénzügyi vonzatai nem kerültek szóba, nagyon kevés jogalkotási javaslat lesz, ehhez kevesebb munkát igényel, és én azt szeretném látni, hogy ez mit jelent pénzügyi szempontból. Itt tanulmányokat kell végezni, és ezt a következő a költségvetésben kellene majd érvényesíteni. Elej a Szender képviselő. Igen. Nagyon örülök annak, hogy ennyire jól és hamar megkaptuk ezt az anyagot, így időnk lesz, hogy kidolgozzuk. Én csak egyszerűen néhány témához szerettem volna hozzászólni, olyan témákról van szó, amelyek számomra fontosak. Például ilyen az, hogy a saját források kérdését hogyan kezeljük. Ez persze a Monti jelentéshez is kapcsolódik, de talán ebbe is hatnánk saját véleményünket a költségvetés ellenőrzése szempontjából, a jelenlegi helyzet reflektálásaként és a jövőbeli helyzettel kapcsolatban is. Aztán itt a hármas pontban szó esik arról, hogy a korrekciók hogyan valósulnak meg, illetve a visszatérítések, de itt talán egy kicsit pozitívabban is gondolkodhatunk, mert mindig negatív értelemben próbáljuk az eseményeket definiálni, pedig, ahogyan az EFSI kapcsán is a vita során sikerült elérnünk azt, hogy az Európai Parlament jobban bele tudjon szólni mindebbe, főként a fel nem használt tartalékok tekintetében. Tehát így az Európai Parlament szerepét lehetne javítani a tanácssal szemben, mert ők azt mondják, hogy ezek a tartalékok tulajdonképpen friss pénzként értékelhetők, pedig nem, mert a tagállamok már eleve számolnak ezzel, és ezért már eleve rosszul terveznek a költségvetési eljárás során. Tehát jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatot végre be, meg tudnánk szüntetni, az EFSI kapcsán ez talán sikerült, mert a tanács is végre megérthetné azt, hogy itt olyan tartalékokról van szó, amelyeket már eleve be kell építeni a költségvetésbe. Egyetértek azzal is, hogy az egész költségvetés kérdését a fiatalkorúakra vonatkozó, vonatkozó garancia tekintetében is végig kell gondolni, ugyanis itt azért vannak olyan nehéz kérdések, amelyek a egyes programokkal kapcsolatosak, majd meglátjuk, hogy a hetes program lezárása kapcsán a Horizon 2020 hogyan valósul meg, hiszen itt olyan pillérekről van szó, amelyeket majd még mélyebben kell megvizsgálnunk. Itt a mentesítési eljárás kapcsán is mondom ezt. Szerintem minden, alap, minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy kivizsgáljuk, hogy hogyan is költik el a pénzeket. Tehát valahogy ebben a nehéz, komplex helyzetben hogyan járunk el, mert ezekkel a problémákkal igenis is foglalkozni kell, hogyha csak mindig a, az ügynökségeket rosszul értékeljük a projektek megvalósítása miatt, az önmagában nem jó, tehát erre oda kell figyelnünk. Wortmeldungen liegen nicht vor. Nem látok további hozzászólást. Köszönöm szépen. A bürokrácia lebontáshoz való hozzájárulásom, tényleg felírom, amit gondolok ilyenkor, és, de csak azt, ami fontos, a többit elhagyom, de lehet egy kicsit sokat hagytam el, ezért várom a módosítókat. 2014 szeptember 4-e 12 óra. Gondoljanak arra, hogy a Költségvetési Bizottságot rá kell venni, hogy fogadják el. Talán a fogadót szem előtt tartva kell írnunk. Köszönöm szépen a vélemény. Ezzel elindult a maga útján, és két perccel megelőzve önmagunkat eljutunk a tizedik napirendi pontra a görögországi utunkról van szó. Ich möchte Sie auf das Programm auf Felhívnám a figyelmet szeptember 23-25-i időpontra. Tesszalonikában kezdünk 8 órakor 24-én 21. szeptember 21-éről van szó, a projektről beszélünk ebben az esetben, aztán tovább megyünk a Lake Karlára, ott ebédelünk helyi vezetőkkel, aztán mintegy négy órát leszünk a helyszínen, és utána tovább megyünk a Xenidia Trikala projektre, egy autópályaépítésről aztán Lámiába kerülünk, ahol az éjszakát töltjük. Az alapvető gondolat az volt, hogy a görögországi Task listájáról itt 181 projektről beszélünk, e, bizottsági emberek alkotják ezt a task force-ot, ők kapták ezt a listát, e, ők dolgoznak ezzel a listával, 181 projekt, mint mondtam, azokat vettük ki, azokat a projekteket, amelyeket ők pirosra jelöltek, miszerint e, bukott projektekről van szó. Meg akarjuk nézni, hol vannak az okai, hol vannak a problémák. A Task Force maga mondja, hogy ezek elcsúsztak, megbuktak ezek a projektek. Meg akarjuk nézni, mi az oka mi, ö, ennek, és ö, következő nap az egyetlen projekt, ami nem szerepel a listán, egy, nagy sebességű vasútról van szó, aztán Aténban megint délután egy bukott projekt, egy hatalmas projekt, a Katasztera. Már háromszor finanszírozta, az EU kétszer visszavette a pénzt, most harmadszor bukik el, ezért mindenképpen a föld nyilvántartással foglalkoznunk kell. Hmm, földhivatal. És Fontos, hogy találkozzunk a mezőgazdasági hivatal képviselőivel is. Ez lenne a görögországi utunk. A tagok pedig, hát hol vannak a tagok? Ami engem illet, én vezetem a delegációt, ez a harmadik görögországi utam, amit a Költségvetési Jelentési Bizottsággal, amióta tag vagyok, folytattok. 2007-2010 után most 2015-ben járunk. Megint egyszer ott minden alkalommal, jó, mm, felolvasom a tagokat. 12-en vannak a tagok, akik utaznak, és vannak még várólistások is. Azt szeretném, hogy tényleg teljes létszámú delegációként legyünk jelen, és így nézzünk körül, és ne részdelegációkat indítsuk útnak. A koordinátorok így fogadták el a programot. Néppárt nevében. Nesco, Frau Lope Fontanier und der Kollege Martuscello für die S&D. A szocialisták demokrat. Rimski und äh, die Kollegin Ayala Sender. Für die ECR Herr und Herr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 Ez volt az én elképzelésem, erről most nyilván nem akarunk senkit megpecsételni, stigmatizálni, de azt szeretnénk látni, hogy a közigazgatásban, a hatóságokban milyen problémák vannak, miért nem realizálódnak ezek a projektek, mi segíteni megyünk oda, ez a misszió célja. És nem olyas valaki, aki a bírálat kedvéért megy oda. Szeretnénk megtudni, hogy mit tehetünk mi azért, hogy a jövőben az ilyen projektek megvalósulhassanak, és hogyan tudjuk ezt támogatni a helyszínen. Ezért megyünk, ez a célja a missziónknak, és eh, személyesen én úgy gondolom, hogy ez fontos is ebben a formában. Kíván-e valaki hozzászólni? Az Európai Bizottság Bódi asszony a DG Regiből és Kantos úr a Task Force esetében pedig Dotvo úr. Talán Task force ról kéne kezdeni. A Dotvo? Okay, maybe. Parancsolja. Ha szabad, akkor én kezdeném. Zabin Baldinak hívnak. Görög és Ciprus osztályt vezetem a DG Regionál és ezt a projektet is mi gondozzuk. Köszönöm a meghívást. A titkárságunk is itt van. Egyeztettünk már technikai szinten, és reméljük, hogy a szeptember 24-25-i bizottsági ülés is sikeres, majd, sikeres lesz majd a téma kapcsán. Röviden talán elmondanám, hogy miben áll a projekt és a helyzet. 2013-ban 10 operatív program működött Görögországban, de nagyon jó abszorpciós arányjal működtek ezek. A 82%-os európai átlaghoz képest 91%-os volt az abszorpció, viszont a likviditás hiány sokszor okozott gondot a projektek végrehajtásában. Tudom, hogy önök is kapcsolatban vannak a bizottsággal ebben az ügyben. Közös munkacsoport állt föl, hogy a meglévő problémákat megoldjuk, a meglévő vagy működő projektek véghez vitele érdekében 2013-ban ez megvalósult, ez az utazás. 493 millió eurónyi pénz van elköltés alatt, és még egy 15 millió kérdéses. Tehát körülbelül na, nagyjából 300 millió eurót ö, használ fel a program. A következő időszakra vonatkozóan létrehoztuk a monitoring bizottságokat. A görög és a bizottsági fél is mindent megtett a monitoring megszervezéséért. Az önök látogatása is fontos volt, mert látják Görögországban, hogy minden értelemben is foglalkoznak velük a válság éveiben is. Nem csak a 2007-13-as, hanem a 14-20-as időszakban is voltak, illetve lesznek, vannak előkészítő akciók, kísérleti projektek, például jövő héten is éppen indul egy ilyen. Köszönjük, hogy ezt lehetővé tették. Ami a prioritást élvező projekteket illeti, a technikai egyeztetések alapján azt kell, hogy mondjam, hogy politikai prioritás, hogy ezek megvalósuljanak. És visszatérnék 2011-re, amikor ez a kezdeményezés megfogalmazódott, fontos, hogy lássuk a történetet. Már a válság akkor is tombolt, és akkor a politikai cél az volt, vagy a kezdeményezés első célja abban állt, hogy a program révén fenntartsuk az országba való beruházást, és azt, hogy látható legyen, hogy az EU minden válság ellenére beruház az országban. 81 projekt állt föl a bizottság segítségével, és nagyon azon voltunk, hogy ezek a projektek közvetlenül a polgárok érdekeit szolgálják, és példaértékű legyen a megvalósításuk. Valóban elakadtak egyes projektek, mint például a Kataszter projekt, és emiatt lelassult az abszorpció arány is a prioritást élvező projektek körében A 2007-13-as időszakban ugyan a projektek többségileg jól működtek, voltak kivételek is ez alól, és azért mondtam az 91%-os abszorpciós arányt, azért említettem, hogy értsék, hogy a prioritást élvező projektek gyakorlatilag százszázalékosan leszerződtek az alvállalkozókkal, de ezeknek viszont csak 72%-os az abszorpciója. Tehát pont a nagy projekteknél van elmaradás az abszorpcióban, mint a több kis projekt ö, sikeresen működik. Körülbelül a projektek egyharmadát, a kiadások 10%-át mondhatjuk problémásnak. A projektek kevesebb, mint egy negyede, mint egy harmada a kiadásoknak javította magától az előadó, ö, problémás, még nincs végrehajtva. 730 millió euró ö, van jelenleg kockázatos helyzetben. A Task Force felállása óta a görög hatóságokkal szorosan együttműködve azt kértük tőlük, hogy alakítsanak ki monitoring eljárást, és a lemaradó projekteket karolják föl. A monitoring eljárás létrejött és hatékonyan működik, általa tudjuk pontosan, hogy melyik projekt hol tart, és a monitoring eljáráson belül közzétettük azon projekteknek a listáját, amelyek gondot okoznak. De a sikereseket épp így, és be tudjuk mutatni, hogy megérte beruházni számos projektbe. A Task Force tehát sok projektet inkubált, és a Kataszter projektet is próbáljuk életre, vagy visszahívni az életbe. Nem tudom, hogy elmondjam-e valamennyi projekt részleteit. Az egyik legfontosabb projekt célja, Tisza Liban valósul meg, célja, hogy rehabilitálja ezt a turizmus szempontjából kiemelt természeti régiót, annak a vízellátását. Nagyon sok menedzsment probléma volt a projekttel. A helyi farmerek a projekt konkrét végrehajtói. Az öntözés fizikai korlátai miatt akarják megvalósítani is, de pont emiatt nem működik még sok minden. Az az információnk a projektről 2011 óta zajlik, hogy összhatásában, eredményeiben működőképes, csak elmaradt a megvalósítás a tervezett időkerettől. 37,9 millió euróval járult hozzá az Európai Bizottság a 49 milliós összköltséghez. Az elektromos jegy e-ticket projektről szólva, azt tudom elmondani, hogy az integrált Attén és környéke régióban jegykiadó rendszer átfogná az összes tömegközlekedési eszközt és a helyi, helyközi vasúthálózatot az Attikai félszigetem. Ezt PPP-ben valósítják meg. A bizottság úgy döntött 2013. novemberében, hogy 59 milliót biztosít, 29 milliós önrész mellett. A projekt késedelemben van, a szerződések alá nem írtsága miatt eddig 9 milliót költöttek el az összbüdzséből. A nemzeti nyilvántartási projekt, ez egy harmadik a sorban most, ügyében azt tudom elmondani, hogy itt a digitális átállást segíti a projekt, a nemzeti nyilvántartás digitalizálását kezdeményezi valamennyi családjogi anyakönyvi irat digitalizálását. és azt, hogy az egész országban egységes digitális anyakönyvi nyilvántartás jöjjön létre. Hol tart ez a projekt? A projekt engedélyezése a bizottság által 2013-ban történt meg. A görög hatóság ezek után úgy döntött, hogy átalakítja a projektet, pontosabban ez előtt már, és az átalakítás miatt egyes alprojektek valószínűleg nem fognak megvalósulni. A 2007-13-as időszakban a cél az volt, hogy beinduljon egyáltalán a rendszer, és elkezdjön a okiratok kiadásának költségsökkentése. Most jön a favorit projekt. 20 éve beszélünk róla, a Kataszter projektről. A projekt még a második CSF időszakában kezdődött, egy kísérleti fázissal, amit EU, EU pénzekből kellett volna finanszírozni, de mivel rossz volt a tervezés, ezért a bizottság visszakövetelte annak idején a teljes eredetileg megítélt összeget. 2006-ban a harmadik CSF alatt újra élesztették a projektet, 40 milliót adott a bizottság az 80 milliós összköltséghez, ez egy jobban megtervezett projekt volt, a számítógépes része, amint majd meglátják maguk is, rendesen megvalósult, főleg a városi térségekben működik a kataszteri nyilvántartás. De továbbra is gond van, mert kéne egy harmadik projekt, vagy egy kiemelt, vagy egy normál mm, kategóriájú projekt, majd meglátjuk a igényelt pénzek nagyságrendjéhez igazodva. De tény, hogy 95-hez képest, amikor a célokat kitűztük, ahhoz képest nagyon kevés dolog történt, tehát ugye 20 éve zajlik a folyamat, és csak töredékesen valósult meg körülbelül 20%-os a megvalósítottság, 20%-ot most szerződtetnek le, és mintegy 60%-a a projektnek még megvalósítatlan. Pedig szeretnénk finanszírozni ezt a projektet, de a maradék 60%-ot még le kell szerződtetni. Sajnos ez a projekt tehát nagyon lassan halad előre, Volt erről már többször magas szintű egyeztetés, amelynek a tanulságait önökkel is megosztottuk, és a jövőben is így fogunk eljárni. Két fő probléma van itt a társfinanszírozással. Ahogy már említettem, 20%-os elkészültség és 20%-os szerződtetésnél járunk, és ahhoz, hogy a maradék 60% is megvalósulhasson, most ezt a második 20-ast is le kéne vezényelni. Miközben mindenféle idő korlátból kifutott már a projekt, projektum. Ehhez nagyon szigorú roadmapra lenne szükség, Remélem, hogy ezt valaki valamikor majd megírja. Nyilván a késedelemnek ára van, sok többletköltséget okoz, és a saját benchmarking rendszerünk sem engedi meg azt, hogy mondjuk 20 annyit költsünk egy 20 éves projektre, mint az eredeti költségvetése lett volna. Erről ezt érdemes tudni, erről a két ö, problémáról. Ami a 65-ös autópálya építést illeti, ez az ország központi autópályája, azt tudjuk, tudom elmondani, hogy Trikalonig megépült a szakasz, 78 további kilométer épül, és ebben az EU részvétele 517 millió eurónak felel meg. Fontos látnunk a motor, az autópálya projekt történetét. 2010-ben leállították az autópálya építést, öt autópályája épült az országnak, és négy építése leállt, csak egyet folytattak, és a görög hatóságokkal és a koncesziós felekkel tárgyalások kezdődtek, hogy hogyan lehetne újjáéleszteni a projekteket. A bizottság nyilván közbeszerzési eljárásokat javasolt, állami támogatást, de majdnem három évig tartott, míg sikerült megállapodni az újraélesztés modalitásaiban és a társfinanszírozásban. Ezek nagyon jellemző példák, a válságos időket mutatják, mert az autópályaépítés mögött nagyon sok európai, nyugat-európai, főleg német befektető építő cég húzódik meg, és nekik is érdekük lett volna, és volt, és az is, hogy befejezhessék a munkát. Az EU nem szekte meg az ígéretét az autópálya építés kapcsán, és reméljük, hogy az E65-ös autópálya 2016-ra megépül. Fontos a mielőbbi folytatás, mert a támogathatási időszak 2015. december 31-én lejár. Minél több pénzt tudunk idén kiadni, annál jobb nekünk is, meg nekik is. Körülbelül 55%-os jelenleg a projekt készültségi szintje. Uh, Aztán itt még uh, a régészetre oda kell figyelni, illetve a esetleges 4 kilométeres területen a kisajátításokra kell még odafigyelni. A Görögország esetében ez nagyon elhúzódó is lehet, tehát ez a projektekkel kapcsolatban fontos tudni. Megpróbáljuk leinformálni, hogy hogy néz ki ez a helyzet. Most megnézzük a konkrét projekteket, a Domokosz és más projekteket. Ez az egyik legrégebbi, a második CFS időszak alatt kezdődött, és azóta folytattuk 2006, 2006 2006-2013 között egyaránt. A következő időszakban a Connecting Facilities és a projektek tekintetében 94-ben és 90, 94 és 99 között 303 millióról beszélünk, és a jelenlegi időszak alatt 308 milliós EU-s hozzájárulásról van szó. Szóval ez egy fontos nagy projekt. Természetesen támogatjuk ezt egy 106 kilométeres szakaszon, nagyon nehéz szakaszokon, um, régió, olyan régiókban, ahol alagutakat kell építeni és hidakat, egy vasútvonal kiépítéséről van szó. Itt az Európai Bizottságnak módosító döntést kell majd hoznia minél hamarabb, és Az OLAF ezt az esetet is vizsgálta, a kifizetésekkel kapcsolatban 100%-os a megfelelés, ezt már leellenőriztük, a Task Force is leellenőrizte ezt. És a Thessaloniki metró témája az utolsó, ami szintén egy nehéz projekt, azért nehéz, mert itt is nagyon sok régészeti probléma merült fel, és most a görög hatóságok és az alvállalkozó közötti ö, arbitrációt várjuk, illetve itt peresügy is ö, van, tehát ezeket még meg kell oldani, közben az idő elszalad, és a projekt pedig nem jól halad. A projekt első fázisát nemzeti ö, finanszírozásból kell megoldaniuk. Van itt egy híd projekt is 2006-ban, ez egy majdnem 200 milliós, 196 millió pontosan, ez pedig tanulmányokkal és előkészítő munkával támasztottuk alá, folytatódik ez a munka egyébként a következő programozási időszakokban is. Itt megint csak a görög hatóságok információira hagyatkozva látnunk kell azt, hogy a fő probléma megint csak a vállalkozók, illetve a hatóságok közötti jogvita, itt ködbér, illetve más problémák is felmerülnek. Először is nagyon örülünk annak, hogy ezeket a projekteket önök megvizsgálják, továbbra is támogatjuk őket. Ez egy jó panel, különböző területeken. Úgyhogy továbbra is minden információ tekintetében állunk az önök rendelkezésére, és most, hogyha bármilyen kérdés van, arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes betekintést a napi munkájába, ankurást, csak azt tudom mondani. Érdekes ez a jegyzet, amit mondott, ez megkaphatjuk, amit előadott, most nem tudtam mindent lejegyzetelni, és egész, nem vagyok egészen biztos abban, hogy az összes számot megértettem. Segítene nekünk, hogyha megkaphatnánk. Köszönöm szépen ezt az anyagot, amit itt előadott. Hát, ha örülnek, ha jövünk, akkor valami készül. Tényleg mi is azt szeretnénk, hogy lássuk a projekteket, nagyon komoly méretű projektekről van itt szó és hát nagyon aggódunk, mert adunk mi pénzt, és van is pénz, hogyha nem használjuk fel a pénzt, nem tudják felhasználni, akkor tényleg meg kell nézni, hogy jobban dolgozzunk. A kérdés most az, hogy a bizottság vagy Task Force többi tagja kívánna hozzászólni valamilyen apró tanácssal. Van-e bármi, amit szeretnének elmondani még? Parancsoljon, a Task Force is. Köszönöm, Greszle asszony, köszönöm, hogy meghívtak bennünket a mai napra. Dotho úr, a DG Rigivel és együtt dolgozunk a strukturális alapok projekteknél. Mint Bódi asszony is elmondta, ezek nem szabályozói követelmények, nem kell külön figyelmet fordítani rájuk, emiatt ezek exemplarikus jelentőségek, nagy jelentőségűek, és példaértékek, hogy úgy mondjam, és a DG Regio és más strukturális alapokkal foglalkozó főigazgatóság megkeresték a görög hatóságokat, hogy elvégezzük ezt a feladatot, amiről Bódi asszony is beszélt. A monitoring eszköz egyébként megszületett, és mostanáig elég megbízhatónak bizonyult az első üzenet, hogy kapcsolatban marad, és amit eljutatunk a görög hatóságoknak is nöknek is elmondunk, itt a gazdasági minisztérium felel a Görögországban, ezért a szolgálatért, tehát biztosítsák azt, hogy ez a monitoring ez eszköz megfelelően rendelkezik információkkal, hogy mi tényleg el tudjuk végezni ezt a munkát. Az nyilvánvalóan jelenlegi helyzetet tekintve a görög igazgatásban nem minden működik tökéletesen, azt tudjuk, de némi támogatásra csak-csak szükség lenne. Látjuk, hogy a görög igazgatásnak időbe terült, hogy ezt az eszközt táplálják és összeszedjék az erejüket erre, és, de erre szükségünk van, hogy lássuk, hogy valójában mi történik Görögországban amit a Task Force aztán csinált, eh, Bódi asszony hosszú listában beszélt erről a folyamatról, ezt közösen eh, vizsgáljuk, eh, a projektekről beszélünk, a következő, a projekteket követtük, a görög hatosokkal egyetértésben nagyon közelről követtük 2014 végétől és a Task Force kevésbé volt jelen az elmúlt hónapokban, április végére azonban a görög hatóságok kérték a technikai segítséget és támogatást a Task Force-tól, vagyis új keretek között dolgozunk, projektekben, és ezt meg is hagyjuk önöknek, milyen projektekről van szó, és egyetértésre kell jutnunk meglehetősen gyorsan, hiszen ez érinti a projektek jelentős részét. És meg kell vizsgálnunk, melyek a legfontosabbak. És természetesen ez attól is függ, hogy mit szeretnék a görög hatóságok. Nem tudunk rájuk kényszeríteni semmilyen rendszert, de mm, vannak információk, és ez persze attól is függ, hogy a jövőben hogyan alakul a Task Force összetétele. Hmm, hmm, a mai napon az Európai Bizottság a Task Force szállításáról döntést hoz, vagy már hozott is, és ezek után látjuk majd, hogy hogyan tudunk technikai segítséget nyújtani a görögöknek, Görögországnak. Természetesen mi ez a fő feladatunk. Ami pedig a strukturális támogatást illeti három specifikus projektről beszélünk, vagy többről, és Görögországnak segítettük, úgy érzem, és két szintet szeretnék kirakadni, hogy ahol dolgozunk, az egyik a konkrét problémákat érinti, amelyek Bódi asszony is már beszélt, ez a kisajátítás, egyrészt ez egyik fő problémája a projektmenedzsmentnek általában, főleg a nagy projektekről van szó, de a görög hatóságokkal dolgozunk a fejleviteli rendszereken, hogy ezt meg lehessen támadni. Nagyon nehéz megtudni, mikor van vége egy eljárásnak, például a közbeszerzéseknél a fejlevitel meglehetősen bonyolult, és pénzbe is kerül, és időbe is sok időbe kerül. ezek a fő blokkoló tényezők az ilyen projektek esetében. A görög hatóságok vizsgálják az idevágó törvényt, amely közbeszerzéssel foglalkozik, lépéseket is tesznek, de hát egyenlően nem sikerült lezárni, nem jutottunk el, de ezt még végre kell hajtani, át kell ültetni egy gyakorlatba. Ehhez viszont erőfeszítésekre van szükség, és amennyiben a többi blokkoló tényezőt nem tudjuk megszüntetni, akkor nem lehet gyorsan nagy változásokat elérni és a nagy projekteket végrehajtani. Dolgozunk egyébként a görög hatóságokkal méghozzá sikeresen a projektmenedzsmenten és központi szinten, minisztériumi szinten, a gazdasági minisztériumnál ez egy kulcsfontosságú tényező megint csak, mert görögországi politikai ez a konfiguráció és konkrét helyzet szempontjából fontos, hogy legyen egy eh, központi hatósága, amelyik nyomon követi, hogy mi történik, tehát a projektek megfelelő menedzsmentje, az időigény pontos felmérése, adott esetben az akadályok feltárása nagyon fontos, a gazdasági minisztérium egy monitoring rendszert eh, vezetett be. Talán érdekes lehet az önök számára, a kollégái számára, hogy konkrétan rákérdezzenek, hogyan monitorozzák a projektjeiket, és a nemzetközi sztenderdekkel ez hogy függ össze. Igyekeztünk a görög hatóságokkal egy átfogó elemzést készíteni, nem voltunk sikeresek egyelőre, eh, de az új hatóságokkal, amint lehet, ezt meg fogjuk csinálni. Ez azt jelenti, hogy és folytatjuk, persze, ha folytatjuk a technikai segítséget, az utolsó pont, amit szeretnék felvetni, az a munka, tehát itt a munka terjedelme, a misszió terjedelme, hogyan tudják megállapítani, hol vannak a gyengeségek. Óriási erőfeszítéseket hoztak 2014. decemberéig, amikor megszületett a megfelelő törvény az új programozási periódusra egyszerűsítést akartak a projektmenedzsmentben elérni. Ez egy több pártot átfogó, több felet átfogó feladat volt. A Task Force is részt vett ebben, e, e, együtt alakítottuk a törvényt a görög féllel, de folyamatosan a DG Regio, a DG Employment, a foglalkoztatási a regionális szakbizottság, a főigazgatóság is benne voltak egy sor innováció került bele ebbe a programba. Nyilvánvalóan az ördög a részletekben van, amikor majd az új törvényt, az új programozási időszakban végrehajtásra kerül a, meg kell nézni, hogy mi lesz a kulcsfontosságú az új programozási időszakban. A végrehajtás rendkívül fontos. Van két-három téma, ami rendkívül fontos, például a, a kompetencia és a menedzsment szint feladatainak szétre szétválasztása, ez keveredik időnként a közigazgatásban, ez csak egy példa, mert kemény harcok vannak ebben, tehát illetve hát az innovációkat nem megfelelően hajtják végre, hogy hogyha ez nem történik meg, az továbbra is lelassítja a projektek végrehajtását, és vonatkozik ez a prioritásos projektekre is. Örültem, hogy elmondhatom önöknek, mi hogyan elemeztük a helyzetet, és szükség van a reformokra, és a görög hatóságok hogyan fogadták a reformokat, most nem tudjuk leírni még, hogy hogyan működik, ez az új törvény egy néhány témát ö, kezelni tudunk majd, ha végrehajtásra kell az új törvény. Egyetértünk a DJ Rigivel és más szolgálatokkal abban, hogyha nem fogadják el időn belül az idevágó törvényeket, és hogyha nem hajtják végre rövid időn belül ezeket az elemeket, akkor attól tartok, hogy az új programozási időszakban hát nem lesz nem, nem, nem lehet a célokat elérni. És még egy megjegyzés. Visszajelzést kaptunk a terepen a kollégáktól, akik Görögországban vannak ott, a minisztériummal beszéltek a hatóságokkal. Itt a szocioökonomiai helyzet, a társadalmi gazdasági helyzet Görögországban nem mi ítékez meg, de hát természetesen ennek van következményei vannak, mint Bódi asszony az építési munkálatokra is bizonyos szerződő felek vagy alvállalkozók azt mondják, hogy nem kapnak pénzt a munkájukért, nem fizetik ki a munkájukat, és van szociális feszültség a helyszínen bizonyos cégek nem kapják meg a pénzt, amit elvégeztek, ez súlyos problémát jelenthet, és ezt is meg kéne vizsgálni szerintem, amikor értékeljük azt, hogy bizonyos projektek nem úgy alakulnak, ahogy kellene. Ez egy bonyolult helyzet természetesen, de adott esetben megoldható, egy kicsit hosszabb idő alatt, mint más országban. Köszönöm szépen! és hogyha vannak dokumentumok az előírásokra vonatkozó áttekintés, hálásak lennénk, hogy megkapjuk, hogy elő tudjuk készíteni az utunkat. Nagyon lelkiismeretesek vagyunk, Aliás Zender kolléganőtől van egy hozzászólás. Tudom, a tolmácsok már túlépték az idejüket. Nem, Ines, akkor Ines nem kér már szót. Akkor azt mondom, köszönjük szépen, hogy segítenek. Sikeres utat akarunk lebonyolítani, ahol tanulunk belőle, ahol a jövőbeli munkákat tényleg elő tudjuk segíteni, ezért nagyon fontosak az információk, amiket kapunk. Azt gondolom, hogy az európai számbevőszéket is meg kéne hívni az utazásra, talán a Task Force-nak is van egy külön munkája, egy előzetes prezentációt talán tudunk kapni. Itt is lenne egy javítási javaslatom. Azt kell, hogy mondjam, ismerem ezt New Yorkkal ugyanez volt a gond. Akkor nem. Jó lenne, hogyha a számvőszék el tudna kísérni bennünket, ha szeretne. Még egy napi rendi pontunk van, egy mondatban mondom el. A PIF irányelve a jogi harmonizáció Európában volt, egy trilógus a lett elnökséggel magas szintű, ez elbukott méghozzá az áfa bevonása miatt, ez egy olyan pont, ahol az európai ügyész legyen felelős a határokon átnyúló áfa ügyekben is, bizonyos méret felett a tanács nem nagyon üdvözölte ezt, és ezért aztán elbuktatok ezt a trilógust. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, és 15 órakor találkozunk in kamera Gorgieva alelnök asszonynal fogunk beszélgetni.